Mes chers collègues, euh, je vous invite à, à reprendre le cours de nos travaux de cet après-midi. J'ai le, le grand plaisir. Elkezdjük a második részt Fabrice Lezseri úrral, a Frontex igazgatójával. Folytatunk eszmecserét, őt mindenki ismeri. Nagyon gyakran van itt velünk és áll rendelkezésre, hogy a különböző felvetéseinkre. Üdvözöljük ott, e, őt, és e, boldog új évet kívánunk neki, illetve minden jót, a munkája sok sikert. A Frontexet ismerik, ez az az európai ügynökség, amely a határok és a partszakaszok védelmért e, felelősek, és az európai határokat az európai alapjogok kartájának megfelelően védi, illetve integrált megközelítést alkalmazott. Az önök feladatai nagyon szorosan kapcsolódik a mi szakbizottság munkájáshoz is. Többek között a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelem, a természetes elleni küzdelem, a külső határokon, illetve a tagországok támogatása tartoznak az önök feladatai közé, az információ rendszerek, rendszerek eh, kialakítása, amely lehetővé teszi az információ cserét. A mi szakbizottságunk a közös kockázatok felmérését is felelős, eh, a határvédelem, illetve a partvédelem szempontjából a rendszeres ellenőrzések, ellenőrzések elemzése, az Európol és az Eurojust közötti együttműködés, olyan témák, amelyek érdeklődésünkre tartanak számon. A mi szakbozácsunk szakbizottságunk két látogatást is tesz majd a külső határokra. Februárban az Áventemi nemzetközi repteret fogjuk meglátogatni, azért, hogy megvizsgáljuk a, az ellenőrzések hatékonyságát a beérkezéskor, illetve az indulásoknál is, meg az érkezéseknél is, és áprilisban pedig lehetőségünk lesz Szicíliára látogatni, Katániába, és számítunk az önök együttműködésére, azért, hogy ezt a látogatást minél jobban elő tudjuk készíteni, és ma délután, illetve a Speciális Szakbizottság munkának keretén belül folytatjuk ezt az eszmecserét, és ezt az alkalmat megragadjuk arra is, hogy jobban előkészítsük az említett két látogatást, illetve hogy elmélyítsük a külső határok jobb kezelését. Igazgató úr, megadom önnek a szót, és azt javaslom, hogy 15 percben tartsa meg előadását, és hogyha egyetért az elvel, akkor a pingpong rendszer keretében kérdéseket tesznek fel a kollégánk, ez nem egy sport ág nálunk a szakbizottságban, hanem minden um, válasz után kérdés, kérdés után választ várunk, tehát az egyes kérdésekre külön választ várunk, és nem csomagban várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a baráti képviselők meghívását, és köszönjük, hogy a Frontexet meghívták a szakbizottságokba. A határvédelem és a partvédelem az egyik feladatunk. Ahogy elnök asszony említette, a mandátuma az ügynökségnek, amely 2016. október 6-án lett hatályba, expliciten említi a megelőzést, mint feladatkört, kompetenciát, ami a külső határokat illeti, illetve a határokon, a külső határokon történő bűnüldözést. Ezzel beszerettem volna mutatni, beszeretném mutatni azt, hogy az ügynökség hogyan lép fel a külső határokon, különböző partnerekkel, és szólok majd néhány szót a személyes adatok kezeléséről is, és vannak olyan témák, amelyeket meg szeretnék osztani a parlamenti képviselőkkel, ami az Európai Unió adatbázisaihoz történő hozzáadatbankjaihoz történő hozzáférés illeti, amit interoperabilitásnak nevezünk, tehát biztonságében éreken történő adatcserét, és szólni fogok még a személyek beazonosításáról, a személyazonosok meghatározásáról, és ha lesz még időm, akkor néhány gondolatot megfogalmazok azokra a perspektívákról is, amelyek az integrált külső határvédelmet illetik, illetve az Euroszúr jövőjéről. Ami az ügynökség feladatait illeti a külső határokon, minden bizonyára tudják azt, hogy 2015 a párizsi novemberi terror támadások után 2015-ben az igazságügyi felügyi tanács következtetéseiben az Europoltól, illetve a Frontex-től azt kérte, hogy a hotspotokban Görögországot és Olaszországot támogassa a biztonsági ellenőrzések elvégzésében a hotspotokon. Ez volt a kiinduló pont, ami a gyakorlati szempontokat illeti az új tevékenységek kapcsán, és ehhez járultak hozzá az új szolgáltatások, hotspotokon, hotspotokon digitális újlenyomatot vettek az ideérkező személyektől, illetve az eszközök megerősítése is nagyon fontos volt, annak érdekében ki lehessen szűrni hamisított úti okmányokat. Az ügynökség nek az, az is feladata volt, hogy hozzájáruljon a közös kockázati tényezők megállapításához, és lehetőségünk volt arra is, hogy közösen együtt dolgozzunk az Európollal, a bizottsággal, illetve a tagországokkal. A külső határokon a tevékenységünk, nyújtást, a képzést, a határőrök képzését foglalja magában, annak érdekében, hogy a közös kockázati mutatókat jobban tudják használni, illetve hozzájárultunk ezek adaptálásához. És a munka keretében részt vettünk a határátkelők erős, megerősítésében is. A külső határok, a külső határ az egyetlen lehetőség ellenőrizni azokat a személyeket, akiket amúgy másút már többé nem ellenőriznek. Több ezer személy van, aki, akik európai származásúak, az Európai Unióba történő belépésükkor és kilépésükkor is. Tehát az új feladat a Frontexnek a mi szerepünket erősítette, és a nemzeti hatóságok határőrségeivel is együtt működünk, illetve természetesen az Európollal is. Ami a hotspotokat illeti, az ügynökség jelentős műveleketet eh, végezni, például a Triton, amit majd Katániában látogatnak meg áprilisban, és eh, Frontex eh, szívesen hozzájárul az önök látogatásának előkészítésében természetesen, ami a műveleteket illeti, a Poseidon, Görögországban, a Triton, Olaszországban. Ezek keretén belül létezett például a Minerva Spanyolországban. Ezek a műveletek a határokon áttörténő jelentős számú személybelépésekor alkalmazott, és megpróbáljuk beazonosítani azokat a személyeket, illetve azt kideríteni, hogy kik azok a személyeket, akikre jobban oda kell figyelni, és egy második vonalas eh, ellenőrzés felé irányítani őket, amelyeket az Európol eh, kollégái tesznek lehetővé, és a rendőrséggel is együttműködünk. Tehát ez az, amit a külső határokon végzünk. Van egy kérdés, amely felvetődik a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. Ebben a szakbizottságban önök tudják azt, hogy terrorizmus nem lehet kizárólag generikus információk alapján kezelni, az általános jellegű elemzések alapján. Nagyon fontos, hogy a személyeket be tudjuk azonosítani. A mandátum megerősítette 2016. október óta a Frontexet, és a Frontex műveletének keretében személyes adatokat is gyűjthet, ezeket kezelheti és megoszthatja az Európollal, illetve a tagországi nemzeti hatóságokkal, bűnöldözés keretében és a nyomozások elősegítése kapcsán. És mandátumunk alapján a Frontex, mint említettem, más ügynökségekkel és hatóságokkal is megoszthatja a begyűjtött személyes adatokat, a bevándorlási hullámok kapcsán is. Ez a visszafordítási politikát különösen érinti, ami a személyes adatok gyűjtését illeti, a bűnüldözési célú adatfelvételt. az Európol felé 1300 csomagot juttattunk el, amelyek olyan személyekről tartalmaztak adatokat, akik kapcsán büntető eljárás indult, illetve az adatbázisban a keresések pozitív választ adtak. A kérdés, ami ma felmerül, ezt megemlítem, a személyes adatok kapcsán. Az ügynökségek mm, nem rendelkeznek eh, állandó jogi kerettel. Ami a Frontex jogi kereteit illeti, még akkor is, hogyha a mandátum eh, egyértelműen a biztonsági szereplők mellé helyezi a Frontexet, a rendészeti szervek eh, mellé nem létezik a személyes adatokra egy olyan rendszer, amely illeszkedne ehhez a mandátumhoz. Tudom, hogy most zajlik egy trialógus ebben a témában, én csak azt szeretném elmondani, hogy a Frontex eh, véleménye szerint nagyon fontos az, hogy a biztonsági eh, kérdések, a nyomozások kapcsán, bűnöldözés kapcsán, a terrorizmus kapcsán nagyon fontos eh, megfelelő jogi keretet kialakítani a személyes adatok védelmére. Természetesen meg kell védeni a személyes adatokat, de biztosítani kell a demokratikus eh, ellenőrzést is, amire szükség van. Tehát az, hogyha rendszeresen kivételekhez fordulunk, akkor ez nem fenntartható. Tudjuk azt, hogy nagyon gyakran fordulnak eh, elő ezek a kivételek. Ez azt jelenti, hogy a jogi keret nem megfelelő ehhez a munkához. Nagyon fontos az ügynökséget eh, felruházni ezekkel a kompetenciákkal, illetve megfelelő jogi keretet kialakítani a személyes, illetve az adatok védelméhez. Szeretnék egy további pontot megemlíteni. Ez a biztonsági adatbázisokhoz való hozzáférés. de. Önök is hallottak a kölcsönös átjárhatóságra, az interoperabilitási gyakorlatról, amit a bizottság indított útjára, és a parlament is részt vett a magas szintű munkacsoport munkájában, a tagállamok és a társult államok is részt vettek ebben, illetve valamennyi Európai Uniós belügyi, igazságügyi és belügyi ügynökség is. Talán emlékeznek arra, hogy abban a zűrzavarban, amit 2015-ben a válság idején átéltünk a külső határok mentén, arról beszéltünk, hogy a kiküldött tisztviselőink, a helyszínre kiküldött tisztviselőink munkájuk során nem rendelkeztek azzal a jogalappal, amely biztosította volna a hozzáférésüket a Schengeni adatbázisokhoz azonban ezek az adatbázisok rendkívül fontosak, nélkülözhetetlenek a határkezelés szempontjából és a védelem és a biztonság szempontjából és a külső határokon. Nos, elmondhatom, hogy az új mandátumnak köszönhetően néhány hiányosságot sikerült orvosolni, más problémák esetében arról beszélhetünk, hogy belátható időn belül megoldjuk őket, a jogalkotási javaslatok segítségével, amelyeket a bizottság állított össze. Ezt nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzam ehelyütt, ugyanis világosnak kell lenni annak mindannyiunk számára, hogy a határátkelő helyeken, hogyha a határőrök, és most nem csak az ügynökségi határőrökről beszélek, hanem egyszerűen a mindennapi adott tagállamokban dolgozó mindennapok során dolgozó határőrökről, hogyha ezeknek a határőröknek minden szemét ellenőrizni kell a Schengeni határok mentén, minden adatbázist le kell kérdezniük, mivel most már minden egyes Európai Uniós polgárnak is ellenőrzésen kell keresztül mennie be is kilépéskor a Schengeni zóna, zónába. Az ellenőrzések megszervezése rendkívül fontos. Ezek automatikus határellenőrzések elsősorban, vagyis a tagállamok és a Frontex közösen kompatibilis standardeket, illetve közös standardeket alakítanak ki éppen most, tehát van egy technikai folyamat, de ezen kívül az európai kutatási portáról is szó van, amelyet a bizottság javasolt, hogy hozunk létre egy ilyen portált, ez a szuper magas szintű szakértői csoportban is elhangzó javaslat volt, és ez nagyon-nagyon sürgősen elérendő cél véleményem szerint, hogy a határőrök egy keresés során le tudják kérdezni az úti okmány adatait minden egyes adatbázissal egy keresés kapcsán tudják ezt lekérdezni, hiszen ne felejtsük el azt, hogy a határkezelés úgy, határkezelést úgy kell kialakítani, hogy az utasoknak is megfeleljen ez, tehát hogy megfelelően gyors legyen az ellenőrzés, vagyis a releváns személyeket a lehető leggyorsabban fel kell kutatni. Ezek a személyek nem csak külföldi idegenek lehetnek, hanem Európai Uniós állampolgárok is adott esetben, és ezért nagyon fontos az, hogy nagyon komoly hozzáadott értéke lesz ennek az egységes lekérdezési portálnak, Európai Uniós szinten egységes lekérdezési portálnak. Az, hogy az ügynökség ezt hogyan fogja felhasználni, most erre azt tudom mondani, hogy minden közös fellépésünket így tudjuk koordinálni. Ezt a leckét, ezt a tanulságot vontuk le a 2015-ös válságból, menekült válságból, ugyanis azt láttuk, hogy ha egy kiküldött tisztviselő egy külső határon dolgozik, például a Triton vagy más műveletek keretében, akkor a saját ö, eszköztárával, az új lenyomatok lekérdezésével, a Schengeni adatbázis lekérdezésével kapcsolatba tud lépni az adatbázissal, a központi adatbázissal, és az új lenyomatokat más tagállamokban is elméletileg lekérdezhetik volna, azonban ez a rendszer nem működött, nagyon rosszul működött, őszintén szólva. Az EASO, az Europol és az EULISA ügynökségekkel közösen úgy döntöttünk, hogy együttműködve megpróbáljuk megtalálni a megoldást, és aztán a bizottság létrehozta ezt a magas színű szakértői csoportot, és valóban így lehet hatékonyabbá tenni a biztonság kérdését, a védelem kérdését a külső határokon. Ami a beazonosítást, a személyazonosítást illeti. Van ugye egy probléma az útlevelekkel, a személyazonosított dokumentumokkal. Szükség van arra, hogy növeljük a képzést, az oktatást, nagyon fontos hogy az ügynökség részéről ilyen képzéseket kínálunk is, és az ügynökségen belül fel fogunk állítani egy olyan szakértői osztályt, amely a habis dokumentumokra specializálódik. Ezt az európol közösen készítjük elő, hiszen egyértelmű, hogy bizonyos időre van szükségünk arra, hogy valós időben lehetővé tegyük a tisztviselőknek a határokon azt, hogy pillanatokon belül meggyőződjenek az adott úti okmány hamisságáról vagy valódiságáról. Természetesen nagyon fontos itt a képzés, minden tagállamban nagyon komoly szakértők és működnek a külső határokon, azonban vannak azért paradoxonok, diszkrepanciák, és szeretnék visszatérni azokra a kérdésekre, amelyek már korábban merültek fel a migránsválság közepette szeptember-októberben, 2015. szeptemberében. A szír útlevelekkel kapcsolatban merültek fel komoly kérdések. Abban az időben ugyanis a valós védelemre szoruló személyek általában hamis okmányokkal érkeztek. Mivel? Hogyha valóban valaki menekül, akkor nem tud elmenni a kormány hivatalba, hogy útlevelet kérelmezzen. Erre nincs lehetősége. Vagyis, hogyha valakinek igazi útlevele volt, akkor a egy határőr, amikor ezt az igazi útlevelet ellenőrizte, meglátta, hogy ez egy valódi útlevél, akkor már mindjárt gyanús lett az illető, mindjárt egy csomó kérdés felmerült az adott személy kapcsán. Vagyis itt azért még lehet növelni a szakértelmet, a tájékozottságot a dokumentumok kapcsán. Hát szeretném még kihangsúlyozni a biometrikus adatok fontosságát. Tudom azt, hogy ez nagyon gyakran egy érzékeny témát jelent, a szabadság, jogok és a kiegyensúlyozott megközelítés szempontjából. Azonban, amikor olyan személyazonosságokkal van dolgunk, amelyek egyszerűen nem stabilak, ellentmondásosak az úti okmányok alapján, hogyha olyan személyeket látunk, akik népnek az ellenőrzése nagyon nehézkes, mivel kételyek vannak a névvel kapcsolatban, a születési dátummal kapcsolatban, az adott név leírása, helyes leírása kapcsán, akkor a biometrikus adatok jelentik a kivezető utat ebből. Természetesen ez egy politikai döntés függvénye, nagyon fontos a fékek és az ellensúlyok beépítése ebbe a rendszerbe a biometrikus adatok ellenőrzése kapcsán, ez politikai szinten döntés kérdése, de ez nagyon fontos segítség a határokon a biometrikus adat ellenőrzés. És végül szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit az elején mondtam, az ügynökség mandátumának új elemei közé tartozik az, hogy új művelet és stratégiát kell kifejlesztenünk az integrált határkezelésre, és a parlament belefolyik a politikai rész definiálásába, kialakításába természetesen a parlament és a tanács együttes munkája ez, az ügynökség is részt vesz ebben a folyamatban. De utána következik a műveleti rész kialakítása a stratégiában és itt világosan el kell mondanom, hogy a határkezelés nem csak a migrációs kezelés jelenti. Nincsenek már ilyen pilléreink az Európai Unióban. És hogyha a külső határok kezelésére valamilyen alapunk, okunk van, akkor ez nem csak az illegális, vagy csak a szabályos migrációra vonatkozik külön-külön, hanem nagyon fontos az átfogó megközelítés, és legalábbis az én véleményem szerint az integrált határkezelés jelent kiváló lehetőséget, kínál kiváló alkalmat arra, hogy javítsuk az együttműködés tagállami szinten is, hiszen előfordulhat az időnként, hogy a tagállami hatóságok tagállami kontextusban javulnak és együtt, jobban együttműködnek, vagyis talán az integrált Európai Uniós határkezelésnek köszönhetően az egyes tagállamok is fejlődhetnek, és a házi feladataikat bepótolhatják. Ami pedig az Euroszúrt illeti, van egy értékelési folyamat, úgyhogy nem sokára megszületik a jelentésem ezzel kapcsolatban, amit elküldök önöknek az Euroszul rendelet kapcsán, tehát egy éves jelentésről van szó, de tudom azt, hogy az Euroszul rendelet értékelése már elindult, a bizottság már elindította ezt a, ezt a, ezt a folyamatot, és itt megint csak szeretném elmondani, hogy megint csak az átfogó megközelítés lesz a cél végső soron ebben is, illetve a tagállami hatóságoknak kell segítséget nyújtani abban, hogy megértsék azt, hogy közös érdekünk az, hogy az egyes esetekről megosszuk az információt egymás között, és nem csak az apróságokról, hanem mindenről. Az ügynökség részéről szeretnék izmosítani a biztonsági színvonalat, technikai biztonságról is beszélek, és teljes mértékben világos a számomra az, hogy a tagállami hatóságok azt kívánják biztosítani, hogy az Európai Uniós testületek megfelelő módon fel tudjanak lépni, illetve kezelni tudják az érzékeny információkat, mielőtt érzékeny jelentéseket összeállítanának. Tehát én így látom a fejleményeket az ügynökség mandátum alapján, és itt megint csak szeretném kihangsúlyozni, hogy véleményem szerint a Frontex részéről az együttműködés az Europollal elengedhetetlen, az Europol kulcsfontosságú partnerünk, és mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniós Ügynökségi munka szempontjából a mi feladatunk az, hogy az Európolnak minden adatot átadjunk, tehát nem az a szerepünk, hogy a hírszerző ügynökségekkel foglalkozzunk, nem kell mindent megértenünk a terrorizmussal kapcsolatban, ez sem a mi feladatunk, de mivel a külső határok szűrőként is szolgálnak, ezért fontos az, hogy a terrorizmus szakértőktől megtudjuk, hogy ők mit szeretnének tudni a külső határokon, hogy a megfelelő információkat begyűjthessük a külső határon, illetve közös kockázati mutatókat is rögzíthessünk a külső határokból begyűjtött információink alapján. Köszönöm szépen. Köszönöm a Frontex végrehajtó igazgatójának ezt a nagyon jól felépített prezentációt, amely rendkívül jól illeszkedett az előző vita témákhoz, illetve a jelentés összeállítással kapcsolatban is nyilván lesznek még kérdések. Most meg is adnám a szót a következő vendégünknek, Helga Stevensnek, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a nagyon érdekes és átfogó bevezetőt. Több kérdésem is van, és megpróbálom rövidre fogni. Tudjuk, hogy a Európában a dzsihadisták között több elkövető is van, a keleti front, határon átjöttek be, vannak olyanok, akiket azonosítottak, mások hamis identitással jöttek be, és voltak olyanok, akik az utazási módozatukat elfették. Azt szeretnénk tudni, hogy milyen intézkedéseket tett a Frontex és a tagállamok, hogy a biztonsági hiányosságokat megszüntessék. Milyen hozzáférés van a határőrségeknek a vonatkozó Európai Uniós adatbázisokhoz, és a bizottság milyen intézkedéseket hozott, hogy ezt segítse. A háttérellenőrzéseket milyen mértékben végzik el a menekült kérőkre vonatkozóan. A Frontex az első kitettségi értékelést végezte el a múlt ősszel, hogyan reagáltak a tagállamok, és mit tud mondani a még mindig meglévő határellenőrzési hiányosságokról, különösen az utazási mintákra vonatkozóan Szíriából való hamis azonossággal belépőkkel kapcsolatban elsősorban. Köszönöm szépen, ez lett volna egyelőre az összes kérdés thank you very much for this question. Köszönöm szépen a kérdéseket. A terrorista tám- a franciaországi 2015-ös terrorista támogatásokat követően és a migrációs válság bonyodalmai követően 2015 vége, 2016 eleje az időszak, amire gondolkozom, amire gondolok, a Frontex több hotspotot is felhasznált arra, hogy a határőrök képzésére fordítsa, és a biztonsági fenyegetettségekre felhívja a figyelmet. Az adatbázisokhoz való hozzáférés a következő kérdés. Meg kell, hogy mondjam, hogy a különböző jogalkotási javaslatok, amelyeket a bizottság is tett, majd tudnak, majd megfelelően tudnak foglalkozni, és meg tudják oldani, hogy a külső határokon hozzá lehessen férni a vonatkozó adatokhoz. Általában a határ őrök, a Schengen vízuminformációs rendszer, Eurodoc forrásokon keresztül férhetnek hozzá az adatokhoz, megvannak a beléptetési rendszerek, a beléptetési és kilépési rendszerek adatbázisai, az ETIAS. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most már azt kell csak biztosítanunk, hogy az adatbázisokban kezelt információ identitásokhoz lehessen kapcsolni. E, biometriás adatokon, keresztül, és ez az oka annak, hogy úgy gondoljuk, hogy technikai értelemben is szükség van az új lenyomatok tárolására. Az új lenyomatok és a biometriás adatok kétség kívül nevekhez vezetnek el, azonosságokhoz. Ami a háttérellenőrzést illeti, menekültesek háttérellenőrzését a Frontexnek, ez nem ö, hatásköre. A a kitettségi ellenőrzés 2017-ben, értékelést 2017-ben végeztük el először, és hála ennek most az Európai Uniós Ügynökség sokkal jobban tudja segíteni a tagállamokat, és sokkal jobban tudja eh, segíteni azt, hogy a tagállamok hogyan használják fel költségvetésüket, alkalmazottaikat ami az utazási mintákat, útvonalakat illeti. Javaslatokat terjesztett a bizottság elő, különböző tervek vannak, PNR, IBA és egy sor más kérdés majd segíthet, hogy közelebb kerüljünk egy ahhoz, hogy jobban megértsük az utazási mintákat. Merci bien. Je passe la parole à Anna Gomez. Köszönöm szépen, Anna Gomez következik. Köszönöm szépen Legyeri úrnak. A korábbi ülésszakunkon dokumentált esetekről hallottunk konkrét migránsokról vagy menedékkérő személyekről, akik akiket terrorizmussal lehet gyanúsítani. Az öntudása alapján, az ön alapján, itt a Frontex 2015, 2016, 2017-es munkája alapján meg tudja mondani nekünk, hogy pontosan hány esetről van szó, talán nem most, hanem később a dokumentált esetekről tudna tájékoztatást adni nekünk, mivel attól tartok, hogy itt elfogultság, ideológiai elfogultság esete forog fenn, stigmatizálni, megbélyegezni szándékoznak egyesek menekülteket, és bizonyos statisztikai adatokra hivatkoznak ennek kapcsán. De egyértelmű az, hogy a merénylők az Európai Unióban saját állampolgáraink voltak elképzelhető, hogy külföldi harcosokról van szó, de mégiscsak Európai Uniós állampolgárok voltak ezek. Mi történik ezekkel a személyekkel, akik az Európai Unióba visszatérnek? Nyilvánvalóan nem a hotspotokon regisztrálnak ezek a személyek, ez nevetséges ennek a feltételezése vagyis ezek a személyek nem a menekült áradattal szűrültek, szűrültek be, ezek egész egyszerűen Európai Uniós országok állampolgárai ki ellenőrzi ezeket? Ez a következő kérdésem. Az integrált határkezelésről beszélt az előbb, és ez valóban nagyon fontos, hiszen tudjuk azt, hogy az eurodromokkal kapcsolatban mi történik? A magán repülőgépeket például nem regisztrálják az utasadati adatbázisokban. És mi történik a kikötőinkben, kérdem én? Például a jachtokon kiket regisztrálnak? A szárazföldi határainkon mi történik azokkal az állampolgárokkal, akik esetleg külföldi harcosok, de mégiscsak visszajöhetnek. Tehát itt azért még sincs ellenőrzés. Kérem ezzel kapcsolatban a véleményék, amikor ön az integrált határkezelésről beszélt, akkor tulajdonképpen a tagállamokra lőcsöli ezt a felelősséget, akik ugye a PNR flagging rendszert használják, de azért mindenki tudja, hogy nagyon komoly hézagok vannak ebben, ugyanis az állampolgárokat nem ellenőrzik és ami pedig a személyazonosítás kérdését illeti, és a biometrikus adatokat hangsúlyozta ki, hogy ezek rendkívül fontosak. A hamis útlevelek itt a probléma, vagy pedig a lopott útlevelek, vagyis valós, de lopott útlevelek amelyeket esetleg a követségektől ből csempésztek ki, és megint csak hol, kinek mi a felelőssége a tekintetben, hogy garantáljuk az, hogy az útleveleket meg kell védeni. Köszönöm. Nos, rengeteg kérdés hangzott el, tessék. Uh, Köszönöm szépen. Valóban uh, nagyon uh, széles kiterjedésűek a kérdések, amiket feltett. A számok, illetve az, hogy hány szabálytalan migráns érintett, vagy lehet terrorista cselekményekben, nos, az erre vonatkozó számok alacsonyak, és nincsen sok számunk, ami rendelkezésre állna. Ami viszont fontos, hogy megértsük, az az, hogy a rendszer megbízhatóságát veszélyezteti sok minden, és látjuk, hogy mi a közvélemény is bizonyított, hogy eh, hát nem is tudom, akár százezerből öten is lehetnek. Azt hiszem, hogy eh, profi módon kell ezzel foglalkoznunk, és eh, ki kell, hogy mondjuk, hogy függetlenül attól, hogy hogyan kell át valaki a külső határon, szabályos, legális határátkelőn, vagy vagy illegálisan, tehát a határátkelő helyen kívül, az kell, hogy legyen a cél, hogy az ellenőrzések szintje ugyanaz legyen, vagy többé-kevésbé ugyanaz legyen. Hogyha rendszeres határ, tehát a szabályos határátkelőkön eh, térnek, kelnek át, akkor az identitásukat, utazási dokumentumaikat ellenőrizni kell, még akkor is, hogyha EU állampolgárok, őket is ellenőrizni kell a Schengen információs rendszer keretében. Persze egy sor további kérdés merül még fel a nem EU állampolgárokkal kapcsolatban, akik migrációs szempontból tehát megfelelnek-e a szabályoknak, a, vagy rövid idejű tartózkodási engedélyt kérnek. Az ellenőrzés szintje azonban ugyanaz kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy valaki hivatalos repülőtéren kikötőben, határátkelőn kelt át. Ugyanaz a fajta ellenőrzés szintre van szükség, mint a hotspotokon. Ugye az a paradoxon ebben, hogyha az emberek jogszerűen, a jogszerűen átkelteket van e, ellenőrzik, mint az illegálisan bekerülőket, akkor az lesz a probléma, hogy nem tudjuk majd felderíteni a szabálytalan átkelőket. Azt hiszem a szabálytalan átkelése ellenőrzése az, el, az ami előre visz, mert a növelni, emelni kell a, az ellenőrzés színfonalát a hotspotokon és a nem szabályos átkelő helyeken is, és így a, a nem felderített hogyha erősítjük a, a szabályszerű átkelőhelyeken az ellenőrzéseket, akkor valószínűleg a nem szabályszerű átkelőhelyek száma növekedni fog. Nos, úgy gondolom, hogy a tagállamok az ügynökséggel együtt különböző ellenőrzési eszközöket tudnak ki, eh, kidolgozni, ami több, cél, ami több célú is lehet egyszerre. Például nyomon követhetjük a csak egy példa, a földközi tenger forgalmát. Ezt teljes mértékben arra használhatjuk majd, hogy egyéb bűntevékenységet is felderítsünk, kábítószerkereskedelem, adott esetben fegyverkereskedelem, ugye az is előfordulhat. A szabálytalan átkelés seket is, vagy pedig ellenőrizhetjük a hajók gyanús mozgását olyan, olyanokat, amit adott esetben azonnal nem lehet ö, lát, átlátni. A dokumentumokkal kapcsolatban látható, hogy általában szükség van a dokumentumok megbízhatóságára. A lopott vagy hamis útlevelek, vagy olyan útlevél, amely nem azé, aki felmutatja azt a határon, La question d'Anna Gomes. Köszönöm szépen. Il y a une responsabilité de tous hein, dans euh, ce risque. Köszönöm szépen. Anna Gomez kérdésére visszatérve, a, a bevándorlás és a terrorizmus közötti kapocsra, ezek nagyon érzékeny kérdések. Ön elmét tette az, hogy 100, 1300 esetben találtak megfelelő találatot az Európa adatbázisában. Felmerül a kérdés, hogy mit, mik az arányok. A Frontexnek van -e elképzelés arról, hogy hogyan követi után ezeket a találatokat, ezeket pusztán át eljutatja az Európol, hogy mi történik, illetve közép és hosszú távon mi történik eh, ezekkel az adatokkal, hiszen itt eh, van egy felelősségünk is, és az európai közéleményét is foglalkoztatja a téma, tehát nagyon fontos az igazságot kimondani a kockázatokról, a terrorista támadások lehetőségéről az említett adok alapja, adatok alapján, amelyeket a Frontex az Europolnak eljutat, Tudna erre választ adni, és utána Anna Maria Koreca Bild kap majd lehetőséget. Pontosítani szeretném azt, hogy a Frontex eh, nem hallgatja ki az összes személyt, aki Görögországban vagy Olaszországban a hotpostra értezik Az 1300 csomag, amit át, eljuttattatunk az Európolhoz, Nyilván ez még több is lehetett volna, hogyha ügynökségként rendszeresen e, meghallgattuk volna az összes megérkező személyt. Hosszútokon támogatni szerettük volna a görög és az olasz hatóságokat, tehát minden feladatot itt nem tudtunk ellátni, tehát csak korlátozott számú nyomozása volt lehetőség. És ez nem a teljes képet a helyzetről, mind ahhoz képest, hogyha mindezt rendszeresen tettük volna. Ami pedig a kérdéseket illeti, azokat az elemeket, amelyek a terrorizmus kapcsán meghatározóak, Itt az esetek egy kis arányáról van szó, de még egyszer mondom, hogy minőségi szempontból ezek az esetek sokkal érzékenyebbek, mint azok az esetek, amelyek a szokványos bűnözéshez kapcsolódnak, hogyha megengedik ezt a kifejezést. tehát két-három év múlva is fontos megnézni a helyzetüket. Ki gondolta volna még három évvel ezelőtt, hogy egy olyan ügynökség, mint a Frontex személyes adatokat gyűjt, és ezeket az európai illetve a tagországi rendőrségi szolgálathoz jutatja el a nyomozások elősegítések érdekében, annak érdekében, hogy terrorista támadásokat tudjanak megakadályozni. Azt gondolom, hogy itt még tovább mehetünk a szerepállalásban. Az interoperabilitás kapcsán, illetve az integrált határmenedzsment témájában is, ami a határokat illeti, a tagországok azok és az ügynökség, akik együtt képviselik a határvédelmet és a partvédelmet az Európai Unióban. Tehát nem tartozik csak az egyik vagy a másik félre ez a feladat. Vannak olyan szolgáltatók, akik majd nagyobb szerephez jutnak, de nem kell félni attól, hogy az Európai Unió foglalkozik kizárólag ezekkel a kérdésekkel, illetve szerepet nyerhet ezzel. Együtt kell dolgozni, tehát a nemzeti hatóságoknak nem kell attól tartaniuk, hogy az ő szerepük csökkent, tehát így tudjuk folyamatosan javítani a rendszert, és azt gondolom a következő pénzügyi keretben, a 2020-27-es keretben majd kiderül az, hogy melyek azok a stratégiai orientációk, például a beruházások kapcsán, a személyek képzése kapcsán, amelyeket az Európai Unió és tagországai egymásnak szánnak. Köszönöm szépen, Anna Maria Koracabid. Köszönöm szépen, Natali. Én is köszönetet szerettem volna mondani önnek, hogy eljött a szakbizottság, most gratulálni önnek, eh, meglátogattam Eh, Lesboszon az egyik hotspotot, illetve Szicilián is, és önök óriási munkát végeznek, kitűnő az együttműködés a görög és az orosz hatóságokkal, illetve az Európollal azt az ügyet illetően, amit Natalin mondott, de én is felszerettem volna ezt vetni, és tisztázást szeretnék kérni ezen a ponton. Ezek azok a kulcsfontosságú pontok, amelyek miatt aggódnak a polgáraim, a polgárok, legalábbis Svédországban, és ez fontos számukra. Küzdöttünk, és a néppárt mindent megtett annak érdekében, hogy a biztonság kérdésében is megadjuk önöknek a szükséges mandátumot az integrált határkezelésben, illetve megfelelő forrással ruházzuk fel önöket. Én meg szeretném kérdezni azt, hogy mit tudnak tenni a kerekben, jobban kommunikálják a polgárok felé azt, hogy mi is az önök feladata, hiszen ez egy óriási előrelépés a polgárok biztonságának javítása és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében. Hát fontos, hogy ők tudják azt, hogy külső határokon stabil a határellenőrzés, de a, és a helyzet nem tökéletes, de sokat javult összesen vethető a korábbi évekkel. A bevándorlás kapcsán is felmerült ez a téma, és fontos, hogy hallassák a hangokat. Köszönjük, hogy ezt felénk megteszik, de a közény felé is meg kell, hogy tegyék. Ami az 1300-at illeti, természetesen nem keverhetünk össze mindent, a bevándorlást, illetve a terrorizmust, de az öltöz, öttel sokkal több, mint amennyi bekerülhetett volna, és tudjuk, hogy vannak olyan terrorista csoportosulások, akik megpróbálnak a mediterrán térségen keresztül Európába bejutni és gyilkolni. Tehát én a follow-upról szeretnék többet hallani. Tehát ez az 1300 eset mit jelent, mi történik ezek után? Amikor ön azt mondta, hogy nem tudják azt, hogy mi történik, hogy ez az örök, görög vagy az olaszhatóságot érinti, ha jól értettem, létezik az információcsere, a regisztrációt is együtt végzik. Én is végeztem regisztrációt. A legfejlettebb technológiai eszközök állnak rendelkezésre, tehát az Európol és az olasz, illetve görög hatóságok között nagyon fontos, hogy konzisztens legyen az együttműködés. A további pont az a mandátum, amit a visszafordításokkal kapcsolatban kaptak. Meg szeretném kérdezni, hogy itt mi a helyzet? Vannak-e számadataik? Hány személyt tudtak visszafordítani? Mi történik azokkal, akik az önök radarjába kerültek? Nem kaptak mondjuk menekült státuszt, nem rendelkeznek eh, megfelelő képzettséggel, el kell, hogy bújjanak, és így könnyen radikalizálódnak. Honnan kezelik a terrorizmus megelőzése kapcsán ezt a pontot, és az utolsó pont az információ cserére vonatkozik, csak el szerettem volna mondani azt, hogy teljes mértékben egyetértek, hogy a kivételek alapján történő fellépés nem megfelelő. Én szeretnék többet hallani önöktől arról, hogy a titoktartásra vonatkozó szabályokat hogyan tudjuk kezelni, az adatvédelmet is beleértve, annak érdekében ne legyenek akadályok azok számára, akik a polgárokat próbálják megvédeni, mint például önök. Köszönöm. Nagyon sok kérdés volt, megadom a szót önnek ismét. Köszönöm szépen, ami a, ami a közvéleménye való kommunikációt illeti. Nos, minden lehetőséget megragadok arra, hogy a médiákkal, az újságírókkal szabályos időközönként egyszerűen találkozzak. Vannak sajtótájékoztatók Brüsszelben is, különböző tagállamokban is, amikor oda látogatok, bizonyos műveletek kapcsán, akkor ott is tartok saj, sajtótájékoztatót egy strukturáltabb, vizuális láthatóságon dolgozunk az ügynökségben. Az Európai Uniós zászlót szeretnénk láthatóbbá tenni a műveletek során, és elmondhatom, hogy számos kihívással küzdünk valóban ennek kapcsán, de ez nagyon fontos a polgáraink számára is. Néha felteszik nekem a kérdést a tagállamokban, hogy hogyan segíthetnek nekünk. És néha azt válaszolom erre, hogy az ügynökségnek azzal segíthetnek érdemben, hogyha az eredményeinkről pozitívan nyilatkoznak. Mivel néha a tagállami vitapartnereink szívesebben mondják, és ezt önök is tudják, hogy az Európai Unió a hibás a hibákért, de hogyha valami sikeres, akkor ezt a tagállami érdemnek tudják be, ezt mindenki tudja. A kommunikáció nagyon fontos tehát, és ugyanis a közvéleményben az a benyomás keretkezhet, hogy mi mindent rosszul csinálunk, pedig ez egyáltalán nem igaz. Hogyha visszaemlékszünk például arra, hogy milyen volt a helyzet három évvel ezelőtt, és most még az ügynökségek közötti együttműködés, az Európai Uniós bel- és igazságügyi ügynökségek közötti együttműködés, hogyha megnézzük, akkor azt tudom mondani, hogy itt egy csapatmunkáról van szó, együtt kell működnünk annak érdekében, hogy kézefogható eredményekkel szolgálhassunk. Ezt próbálom kommunikálni, de egyetértek azzal, hogy azért itt még van tennivalónk. A weboldalunkat is javítjuk már. Ez is egy nagyon fontos módja a kommunikációnak. Jelen vagyunk a szociális portálokon, médiákban, ezek apró lépések, de mégiscsak lépések és ami a követő munkát, a follow-upot illeti, hogyha vannak találatok, illetve személyes adatokat gyűjtünk, akkor nem az a feladatunk, hogy mindent, mindenkiről mindent tudjunk, minden nyomozásról mindent tudjunk, ugyanis nincs mandátumunk a nyomozás lefolytatására konkrétan. Azonban a legalább generikus szinten fontos, hogy kapjunk feedbacket, hogy lássuk, hogy milyen mintázatok alakulnak ki. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy például az olasz vagy a görög hatóságok mit csinálnak a hotspotokon, nos, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nem vagyunk jelen mindenhol, ugyanis vannak olyan területek, ahol nincsenek ügynökségek jelen, ez igaz, és itt nem is, nincs is rálátásunk a különböző helyzetekre helyi szinten. Ami a visszafordított személyeket illeti, szerintem az adatok sikerről tesznek tanúbizonyságot, véleményem szerint, tehát ez egy sikeres történet. 2017-ben több mint 340 repülőjáratot indítottunk, és ez több mint 14 ezer szabálytalan bevándorló közvetlen visszafordítását jelenti a Frontex támogatásának köszönhetően. Összehasonlításképpen mondom el, hogy három évvel ezelőtt az ügynökség 2014-ben 39 repülőjáratról beszéltünk. Tehát három év alatt a 39-ről 340-re ugrott ez a szám, majdnem tízszereséről beszélünk tehát. És hatszorosa a visszafordított személyeknek a száma 2017-ben, mint 2014-ben. Ezen kívül pedig a görög szigetekről is visszafordítottunk szabálytalan bevándorlókat Törökországba, az egyezmény, az EU-Törökország egyezménynek megfelelően, és ez megint csak a visszafordítások számát növelte. Ami az információ cserét és a magánszféra ellenőrzést illeti, most a Frontex-es hasonló ügynökség tökéletesen tud működni a szabályok, a meglévő szabályok alapján. Az adminisztratív adatok kapcsán semmi probléma nincsen, de amikor olyan adatokról beszélünk, amelyek a bűnügy, bűnügyi nyomozásokhoz kapcsolódó adatok, és amelye olyan adatok, róla amelyek tulajdonképpen a hírszerzés szempontjából is relevánsak lehetnek bizonyos tagállamokban közvetett módon. Nos, ezen adatok kapcsán azt hiszem, hogy tulajdonképpen egy bűnüldöző hatóságnak kell minket tekinteni ekkor, ezekben a helyzetekben, és azt hiszem, hogy a műveleti adatok, az operational data fogalmát bele kellene vinni az Európai Uniós jogalkotási folyamatokban. Nagyon fontos, hogy így speciális szabályok vonatkozzanak ezekre az adatokra, és ezek más szabályok legyenek, mint az administratív adatgyűjtésre vonatkozó szabályok. Amikor a migrációs kezelés, migráció kezeléséről beszélünk, és az a kérdés merül föl, hogy a visszafordítandó személyek ügyekkel kapcsolatos adatok kezelése, milyen kategória, hát itt azt meg kellene beszélni, ez nyilván nem administratív terület, amelyen mozgunk, de mégsem beszélhetünk bűnöző adatokról sem. Tehát ez talán egy olyan terület, ahol, hogyha szükség van egy kompromisszumra, akkor ezt ki kellene alakítani bizonyos háromoldalú ülések, egyeztetések során. Euh, Most ehhez még szeretnék valamit hozzátenni. A láthatóság és kommunikáció, a visszatérítés. Az emberek meg vannak arról győződve, hogy Európa semmit nem eh, tesz ezért, hogy ezt segítse. Számok nagyon fontosak lennének, mert a nemzeti politikusok nem eh, gyűjt adatokat, a kormányok nem teszik meg. 20 parlament kérte ezt. 20 parlamenti képviselő van Svédországban, és szeretnénk mi is kommunikálni ezeket az adatokat. A közvéleményt ez rendkívül mértékben befolyásolná. Az emberek ellenállása növekszik, az emberek le akarják zárni Svédország határát, pedig nem hisszük, hogy, hogy nem megfelelő a az ellenőrzés, és az embereknek ne, kellene, ne lehetne biztonságban érezni magunkat. Nagyon fontosak ezek a számok, tudniuk kell, hogy mit teszünk azért, hogy megvédjük őket, és nem tudják. Köszönöm. C'est entendu. Je passe la parole à Doru Megértettük, és most Fonzolika kollega kap szót. Utána pedig a a Lindberg úr szerepel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az igazgató úrtól kérdezném, mi a hírszerzési struktúra? Erről beszéljen kérem. Ugye ez egy zárt körű ülés, ez egy bizalmas ülés, kérem beszéljen erről. Vagy nem, ez nem én kamera? Nem, mondja az elnök asszony. Én azt gondoltam, hogy még mindig zárt körülésen vagyunk, de ha nem, akkor nem. akkor csak azt a kérdést tenném fel, hogy az Europollal hogyan történik ez az információ csere önök között, és úgy gondolja-e, hogy valóban Európa biztonságát szolgálja az, hogy minden külső határon ott legyen a jövőben a Frontex is, és mi az ön véleménye arról a javaslatról, hogy jövőben legyen egy saját hírszerzési Counterterrorista hírszerzés. Ugyanis Macron elnök már egyenesen egy, egy terrorizmus ellenes európai ügynökségről beszél, de kérem mondja el az önvéleményét. véleményét. Megadom a szót. Euh, Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nos, ami a, az információ cserét illeti a Frontex és az Európa között, ezek biztonságos csatornákon történnek ezek az információcserék, a rendőri információkat is ugyanezeken a csatornákon bonyolítjuk. Színának hívják ezt a rendszert, az Európol standardjai alapján, amikor a rendszerről van szó, és a Frontex is ugyanezeket a technikai normákat alkalmazza. Hogyha az európai adatvédelmi ombudsman engedélyt ad az, az információ cserére, hiszen vele nyilván konzultáltunk, és őnek is benyújtottuk ezt az információcsere struktúrát, akkor megtörténik az információcsere. Vagyis az összhangban van az ombudsmannal. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy minden külső határon a Frontexnek jelen kell -e lennie szerintem. Nos, egy olyan fajta jelenlétről beszélünk, amely nagyobb, erőteljesebb, mint sem csak a műveletekre korlátozódna, tehát nem csak a Poseidon, Triton és egyéb keretek között vagyunk jelen, hanem ezen túlmenően is közös tevékenységeket szervezünk a tagállamokkal, például a, a repülőtereken, több mint 30 európai reptéren vagyunk ilyen formában jelen, illetve szárazföldi határátkerőkön is, a keleti térségben, a norvég határ mentén is, illetve egészen délig, a Fekete-tengerig, vagyis pedig egy nagyon-nagyon hosszú szárazföldi határon is jelen vagyunk folyamatosan néhány napig, néhány hétig Frontex műveletek keretében. És ilyen formában kockázatelemzést tudunk végezni, illetve a képzéseket is le tudjuk bonyolítani a többi tagállambeli kollégával, hiszen az ő feladatuk a határ tulajdonképpen a külső határ védelme, de nyilvánvalóan el kell gondolkodnunk, és talán az új pénzügyi keret, az új több éves pénzügyi keret meg is adja erre a lehetőséget, hogy valóban elgondolkozunk együtt azon, hogy esetleg ki lehetne terjeszteni ezt a közös munkát, ezt az együttműködést a tagállamok és az ügynökség között a jövőben. Egészen a közel múltig ugyanis az ügynökségünket egyfajta sürgősségi intézménynek tekintette mindenki, akkor, hogyha egy óriási válság alakul ki, és talán túlságosan későn is reagálunk. Fontos tehát a sérülékenységi, a vulnerabilitási tanulmányok elvégzése, hogy jobb képet kapjunk arról, hogy mi a helyzet minden egyes tagállamban, és az lehetővé teszi a számunkra a jövőben azt is, hogy ajánlásokat tegyünk, befektetési, finanszírozási, szervezésbeli ajánlásokat is. Azt hiszem, hogy ilyen formában a Frontex egyre inkább jelen lesz a tagállamokban, még akkor is, hogyha fizikailag nincsenek kiküldött határőreink, tisztviselőink minden pillanatban, minden határon. 1500 határ tisztviselőt tudunk bármelyik pillanatban kiküldeni a határokra, minden idő pillanatban 20 hajó is rendelkezésre áll, készültségben áll, amelyeket bármikor ki lehet küldeni, illetve 5-től 8-ig terjed a helikopterek száma, amelyeket fel lehet használni a műveleti együttműködés keretében bármelyik külső határon. Az utolsó kérdés pedig arra vonatkozott, hogy mi a helyzet a hírszerzési ügynökséggel. Valóban már a legmagasabb politikai szinten van az Európai Unióban ez az elképzelés. Nos, ez nem a Frontex feladata, ezt el tudom mondani önöknek. Ez a terület teljesen más, mint a mi munkánk, azonban mélységes meggyőződésem az, hogy akkor vagyunk hatékonyak, és akkor vagyunk erősek, hogyha egyesítjük az erőinket, és ez azt jelenti, hogy azok, akik a frontfonalon vannak, a határokon vannak, őnekik át kell adni az információkat azokhoz, akik a rendőrségen vagy a belső területeken dolgoznak, illetve arra is szükség van, hogy azok, akik ugye diszkrétebb munkát végeznek, ezek a hírszerző egységek is jobban együttműködjenek a határellenőrökkel, illetve a rendőrökkel, így gondolom. Tehát, hogy mindenki a saját szakmájában maradva, de együttműködve hatékonyabb lehet. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm ezt a pontosítást, ami a hírszerzési magas akadémiát vagy ügynökség elképzelést illeti, Hát ez valóban az állam és kormányfők döntésének tárgya lesz, ez egy nagyon fontos kérdés valóban. De azt hiszem, hogy a társelőadó kolléganőnk is érintett ebben, hogy ez összefésülje valahogy, ugyanis nagyon-nagyon különbözőek a, a vélemények. És azt hiszem, hogy a, a bizottság munkája nagyon fontos lesz a parlamenttel együttműködésben, és végül megadom a szót Krisztina Wimbergnek. Tessék, Krisztina Wimberg. Tack fru ordförande. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt van, és szeretném elmondani, hallottam ma már máskor is, illetve ma már korábban is beszélni önt is, nagyon örülök annak, hogy a Frontex az nagyon jól védi az Európai Uniós polgárokat. Felmerül azonban a kérdés, hogy ugye e, megháromszoroztuk a Frontex forrásait, és e, a Frontex feladatai, ha jól látom, közben e, nem növekeztek. Mentés, part, parti határfelügyelet, de mi az, amit még tesznek ezen kívül? Milyen egyéb feladataik vannak? A határellenőrzéssel kapcsolatban a következő. Meghosszabbították a, az ellenőrzött határszakaszokat, még mindig szükség van rá. Ha ránézek Európa térképére, akkor kicsit elbizonytalanodom. Belgiumnak katonai jelenléte is van ez is egy jelentős felügyelet a repülőtereken. A nagyvárosok is tele vannak a beton úttorlaszokkal, amivel próbálják megállítani a teherautókat, úgyhogy erősen bizonytalannak érzi magát az ember Európában, radikalizálódás van, akár, EU, akár nem EU tagállamok jönnek, akár menekültáramal, akár nem nem világos a kép, nincsen kellő statisztika sem, de hát azért számon kell tartani, hogy mi minden történik. Hányan kértek menedékjogot, hány, hány kérvényt utasítottak vissza, hány embernek kellene elhagynia például Svédországot. De mi van azokkal, akiknek el kellett volna hagyni az országot, de nem tették és radikalizálódtak. Tehát igenis vannak olyanok, e, igaz az, hogy a, az illegálisan itt maradók könnyebben radikalizálódnak. Ez jelentős nyomás Persze, ha nincs valakinek tartózkodási joga, akkor az bizonytalan helyzet. Gondoljon csak a kiutasításokra, a, arra, hogy hány repülővel vitték el. Svédország segítséget is kért, 80 ezer embert kellett kiutasítanunk. Hogyan segít például a kiutasításoknál Svédország? Egyelőre ennyi. Köszönöm. Vous avez la parole, monsieur le Parancsoljon igazgató úr, öné a szó. Számos kérdés hangzott el. I, I can on... Valóban csak azokkal a kérdéseket tudok, azokra tudok válaszolni, amely a külső határokkal kapcsolatos, mert a terrorizmus a sokkal szélesebb kérdés annál, hogy a külső határok problematikájára szűkítsük le. A terrorista cselekvények nagyon gyakran belső, belföldi cselekmények, a Frontexnek pedig e tekintetben nincsen hatásköre. A külső határoknál azonban például a szabálytalan migránsok regisztrációjával kapcsolatban most szinte százszázalékos a hotspotokon Olaszországban és Görögországban. Emlékszem, hogy 15-ben, 2015-ben, amikor szeptember-októberben Lesbosban, Lesboson jártam, és amikor láttam, hogy milyen volt az akkori regisztráció, nos, riasztó volt azt látni, hogy fogalmunk nem volt, hogy kiérkezett meg. Nos, ez megváltozott, hála az Európai Unió segítségének. Hála a Frontex vívmányainak, de hála, meg kell, hogy mondjam, a többi ügynökség munkájának is, Európai Uniós ügynökség munkájának. Ami az illegális tartózkodást illeti. Világos, hogy lakhatási engedély nélküli személyek nem kapnak munkavállalási engedélyt, és akkor meg kell találni annak a módját, hogy a tagállamokban túléljenek, szabadon mozoghatnak a Schengen területen belül, persze fennáll annak a veszélye, valóban, hogy az egyik tagállamból átmennek a másikba, elsősorban annak érdekében, hogy bűncselekményekből fenntartsák magukat ők valóban terrorista csoportok célpontjai lehetnek, akik ö, felhasználhatják őket. Ez tehát az oka annak, hogy Európai Uniós szinten a tagállamokkal együtt a bizottság és mi ügynökségként eligazításokat tartunk, akcióterveket dolgozunk ki, és igyekszünk, igyekszünk koordinálni erőfeszítéseinket. Görögország elkötelezetten nagyobb forrás biztosít a visszatérítésekre. A tagállamoknak azonban átlagát tekintve nem áll lehetősége arra, hogy a, a visszatérítési politikával kapcsolatban nagyobb forrásokat biztosítsanak. Lehetnek persze külön esetek, és őszintén szólva nem is igazából tudom, hogy például Svédországban mi a helyzet ebből a szempontból, de mm, nagy átlagban elmondhatjuk, hogyha megnézzük az átlag EU adatokat, akkor a visszatérítési e, határozatok száma nagyjából azonos. Annak ellenére, hogy 1,2 millióan érkeztek 2015-16-ban ide. Ez az oka annak, hogy e, a visszatérítést integrált Európai Uniós intézkedésként kell felfogjuk, ezzé kell alakítani. Tudni kell, hogy a tagállamoknak mi a szükséglete. Most az ügynökség csárterjáratokat elindíthat, és hamarosan meg is tudjuk szervezni, és el tudjuk dönteni, hogy a csárterjáratok a visszatérítést szolgáló csárterjáratokat harmadik országokra mikor szervezzük meg. De ha a tagállamok nem osztják meg velünk a szükségleteiket, ha nem tudjuk, hogy két vagy három hét múlva lesz adott esetben 25 migráns, akiket vissza kell téríteni X harmadik országba, akkor honnan tudnánk megtervezni és megszervezni a charterjáratot? Ezzel is csak azt akarom mondani, hogy integrált, integrált hálózatként kell működjünk. Merci beaucoup, euh, Monsieur De... Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük ezeket a válaszokat. A Libében mások a munkamódterek, a mi szakbizottságunk a terrorizmus ellenes küzden foglalkozó szakbizottság, és a terrorizmus nagyon közel áll a szabadságjogokat, belügyeket érintő kérdésekhez. Hát, köszönjük, hogy ezeket a kérdéseket megvilágította, a Frontex szervezése kapcsán is, és a kollégák kérdését az elszerint köszönjük. a sürgősségi struktúra az, ami jellemzi a Frontexet. És ezek az aspektusok nagyon fontosak szakbizottságunk számára. Köszönjük szépen, hogy eljön. A kollégák jól ismerik Önt, hogyha egyéni kérdések vannak um, bármely nyelveken, akkor ezt el fogják Önhöz juttatni. Köszönjük szépen hogy eljött. Ezzel lezárom az ülésünket. Köszönöm kollégák eh, jelenlétét. Holnap ugyanebben a teremben 9 órakor folytatjuk a munkát. 9 órától 12 óra 30-ig vendégeinkkel, Abramopoulos biztossal, illetve a társ előadók is jelen lesznek. Kellemes estét kívánok, holnap találkozunk, és az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját is.